Dön úr nem tud itt lenni, ezért kérte, hogy ma én elnököljek. És munkacsoportként fogunk működni. Alexander Vész úr, az Európai Védelmi Ügynökség képviselője kellett volna, hogy ide jöjjön 9 órára, de az AFET-ben tartandó Oli Ren előadása miatt, illetve a jelentések megvitatása miatt, a bővítés kapcsolatos jelentésekről, Törölnünk kellett ezt az ülést, és későbbre halasztani egy későbbi időpontra. Ezért most 10 óra 45-kor kezdünk a mai napon. Amennyiben nincsenek észrevételek a napirend tervezettel kapcsolatban, akkor úgy veszük, hogy ezt elfogadtuk. Van-e valakinek észrevétele a mai napirenddel kapcsolatban? Napirend tervezettel kapcsolatban? akkor Amennyiben nincsen észrevétel az ülés végéig, a napirend az előző ülések jegyzőkönyvével kapcsolatban, akkor azokat is elfogadottnak tekintjük. A mai ö, munkacsoport ülésünk a ö, taposóaknákkal foglalkozik, és az a ö, cél, ugye, hogy egy ö, aknamentes világ jöjjön létre az egyezmény értelmében, tilos átadni, gyártani a taposó aknákat, illetve meg kell valósítani ezeknek a megsemmisítését. Ez az egyezmény 1997-ben lépett életbe. Egyes államok, az Egyesült Államok, Oroszország, Kínia, India, Pakisztán továbbra sem tagjai az egyezménynek. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy a parlament nagyon mellette van ennek az egyezménynek, és támogatja, és ez több állásfoglalásban is már hangot kapott. A munkacsoport és 2009. november 30-ától december 4-ig sor kerül majd egy konferenciára a szerződéssel kapcsolatban Kártahénában, Kolumbiában. A főigazgató külügyi főigazgató szeretné tisztázni a különböző szereplőknek az álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A következő személyeket hívták meg. Lars Erik Wingren nagykövet úr, aki a svéd elnökséget képviseli, Lars Ganner Weichmark úr az Európai Bizottság részéről, Stefan Hűzi nagykövet úr a Genfi Nemzetközi Humanitárius aktamentesítő szervezet központtól, Peter Hibály a Nemzetközi Vöröskereszttől. A cél az az, hogy megvitassák ezeket a kérdéseket. Van Orden úr, kulcs szerepet játszott az Európai bizottság munkájában az aknákkal kapcsolatban. Francia Brandner úr pedig a külügyi bizottság jelentéstevője volt a stabilitási kérdésekben, és számos humán biztonsági kérdésekkel foglalkoztak. Ráadásul a különböző aknákkal kapcsolatos tevékenységek folytak különböző területeken az Unióban, amiben nagyon sok képviselő is részt vett. Most különböző előadásokat fogunk majd látni, és a végén pedig meg fogom nyitni a vitát a tagok részvételével. Kezdjük Stefan Hughes úrnal, aki a ö, akna tilalmi egyezmény főbb eredményeiről fog beszélni, illetve a taposó aknák felszámolására hogyan hatott ez. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy előadást tartsak a egy nemzetközi szakértői eh, szervezetre szeretnék beszámolni, ez egy Genfi szervezet, amely az aknamentesítést tűzte ki eh, célul. Egy svájci alapítványról van szó, nemzetközi eh, mandátummal. A végrehajtási támogatási egységünk is van az aknamentesítés végrehajtására és emellett van egy koordináló bizottságunk is. Emellett a feladatunk a nemzetközi eh, aknamentesítési sztenderdeknek a kidolgozása. Ez támogatja az ENSZ, és ez globálisan alkalmazandó. Emellett azt reméljük, hogy, hogy fontos szerepet játszunk majd az új eh, az új konvenciónak a betartásával kapcsolatban, hiszen nem csak a taposóaknákkal, hanem más robbanó szerkezetekkel is foglalkozunk. Kazettás bombákról van szó, tehát az ezzel kapcsolatos új egyezmény betartásában fontos szerepünk lesz. Hadd emlékeztessek a 99 óta felmerült kihívásokra. Elég vegyes a kép, nagy, sikerült előrelépést elérni az, a taposó aknák eltávolításában, de még mindig van öt olyan állam, amelynek a munkát be kell fejezniük. És ezek közül öten a öt évvel ezelőtti határidőt sem tartották be. Belarusia, Görögország és Törökország Ukrajna pedig jövő évben kerül sor arra, hogy Ukrajna sem tudja betartani a, a határidőt. Ez tehát a, az akna készletek megsemmisítését illeti. Ami az akna mentesítésről, az akna felszedéséről van szó, akna felszedését illeti, 12 tagállam jelentette, hogy sikerült ezt lezárni. A 19 állami félnek azonban nem sikerült az eredeti céljaikat elérni, és ezért akár 10 éves határidő hosszabbítást is kértek. 1100 négyzetkilométerről van szó, amelyet sikerült teljesen aknamentesíteni, 2100 kilom, négyzetkilométer pedig szintén sikerült eh, mentesíteni, ezek eh, korábban olyan területek voltak, ahol konfliktusokra került sor. Nagyon sok országban azonban még mindig nem sikerült eh, nagy területeket aknamentesíteni. Az új balesetek száma növekszik, ahogy azonban tudják önök is, hogyha egy ilyen balesetnek valaki áldozatául esik, ez a személy az egész életében áldozat marad, tehát egész életére kihad ez a baleset. Tíz évvel ezelőtt több baleset volt, és több nagyobb humanitárius probléma merült föl. A, azonban eh, ahogy egyre eh, több áldozatra került sor, egyre inkább ismerik, felismerték ezt a problémát. Most már nem csak humanitárius kérdésről van szó, hanem gazdasági eh, kérdésről is, hiszen ezt a területet, amelyet nem tisztítottak meg a taposóaknáktól, nem tudják használni semmi másra, sem mezőgazdasági tevékenységre, sem másra. Tehát ez gazdasági, mezőgazdasági problémákat is felvet. Hadd beszéljek arról, hogy mit értünk el az elmúlt években, ami fontos számunkra, ez a földterületek felszabadítása. Ez azt jelenti, hogy tisztázni tudunk bizonyos területeket a kockázat alól, és ezeket a területeket aztán át tudjuk adni szociális vagy gazdasági használatra. Itt nem csak technikai mm, felülvizsgálatról van szó, hanem nem technikai felülvizsgálatról is. fel kell eh, mérnünk azt, hogy eh, mely területeket, eh, területeken vannak tehát aknák, és a hasznos mm, eszközöket tudunk alkalmazni ezeknek a területeknek az aknamentesítésére. Mozambikot hadd említsem, amely rendkívül fontos, amelyben rendkívül fontos szerepet játszik a területek felszabadítása. 2000 és 2002 között készült a taposóaknákról, a taposóaknák hatásáról egy tanulmány, és ez azt mutatta, hogy 558 négyzetkilométeren merül föl a kockázata az aknának, és ez aztán is lecsökkent 60 négyzetkilométerre. Körülbelül 500 négyzetkilométer tehát meg lehetett tisztítani 8 év alatt. Egy év alatt a szisztematikus megközelítéssel, a különböző felmérésekkel sikerült körülbelül 500 négyzetkilométert felszabadítani, és koncentrálni tudunk a további 10 négyzetkilométeres kockázatos területre a többi ország is megszívlelheti ezt a példát, ez példaértékű ez a megközelítés. Sikerült bizonyos előrelépésekre sort keríteni a szakmáktól való megtisztítás során, sikerült jobban képezni az embereket, akik ezzel foglalkoznak, illetve az akna felkutató kutyáknak az akreditálásában is, illetve kiképzésében is nagy előrelépés sikerült elérni. A következő időszakban a jobb menedzsment területén fogunk tudni e, elérni eredményt, nem annyira a technikai innovációban. Azt hiszem, hogy a technikai innovációban már sikerült elég magas szintet elérni. Most pedig átadnám a szót Peterson kollégának, aki vezető közgazdász a központokban, és ő értékelte a e, mi általunk finanszírozott aknamentesítési e, programot. Köszönöm szépen! Szeretnék eh, egy, szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit a kollégáim eh, elkezdett bemutatni, eh, tehát hatalmas technikai előrelépésre került sor, kiváló innovációkat tudtunk hasznosítani a humanitárius aknamentesítés területén. Egy esettanulmányról van szó, katonai egységek illetve civil egységek végzik a, a különböző békefenntartási, esz, békefenntartási missziókkal egy időben. És ezzel a vegyes megközelítéssel sokkal olcsóbban tudjuk, tehát alacsonyabb költségen tudjuk az aknamentesítést végezni, mint hogyha csak katonai egységek végeznék az aknamentesítést. a civil aktamentesítési program tehát részét képezi az összes békefenntartó programnak. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy hat regionális tanulmányt tudtunk készíteni. Az, egy, az Európai Bizottság finanszírozta 2002 és 2007 között. Ennek a, a kontextusa a következő két akna eh, mentesítési stratégia eh, készült a parlament és a tanács támogatásával. a, eh, tap, a taposóaknákkal kapcsolatban és a fel nem robbant lőszerekkel kapcsolatban. Ez a stratégia 2005 és 2007 között készültek, és kb. 50 millió eurót szántak évente egy külön költségvetési sorral az aknamentesítésre. Emellett említenem kell azt is, hogy kis egységek dolgoztak a stratégia végrehajtásán Brüsszelben. a stratégiák rendkívül sikeresek voltak, sikerült elérni a célokat. Ami a 2006-os stratégiát illeti, a taposó aknák elleni stratégiával kapcsolatban, tehát külön költségvetési sor készült, ezt már említettem, és új iránymutatásokat fogadtunk el a taposóaknákkal kapcsolatos cselekvési terv tekintetében. Egyes országok külön felelősséget vállaltak a programok elkészítéséért, definíciókért. Természetesen ezek a tervek kiváló tervek, de emellett nagyon nagy hozzájárulásra került sor az egyes országokban is. Jelen pillanatban az Európai Bizottság fő programozási rendszere nagyon decentralizált, ahogy ezt mindenki tudja. A, a földrajzi költségvetési sorok dominálják ezt. Szerintünk van, ez külön oda kellene figyelni eh, azokra az országokra, amelyeket különösen érint a taposóaknák problémája, Afganisztán és Angola, ezekre kellene koncentrálni a, eh, az erőfeszítéseinket. Vannak olyan országok, eh, ahol az, az Európai Bizottság eléggé szerény költségvetéssel jelenik meg, de ezek az országok közben rendkívül szenny, érintettek a taposóaknak problémájában. egy költségvetési sort sajnos megszüntettek, amely az aknamentesítési cselekvési terveket szolgálta, és ez oda vezetett, hogy az egyes országokban a személyzetet, a kiszolgáló személyzetnek a számát csökkenteni kellett. Tehát van számos ajánlásunk, különösen az Európai Bizottság számára, hogyha nincs külön meghatározott költségvetési sor, illetve külön mechanizmus, akkor ez nagy problémát jelent. Hiszen <clears throat> az egyes központokban kevesebb személy áll rendelkezésre, kevesebb szakértő, mi azt gondoljuk, hogy egy stratégiai megközelítésre van szükség a taposóakna mentesítésre, és a lőszer, illetve kazettás bomba mentesítésre. Köszönöm szépen. floor for Mr. Peter Herbie, Head Army Unit, Legal Service, International Community of the Red Cross, Geneva. Peter Herbie kapja meg a szót a Nemzetközi Vörös Kereszt részéről. Köszönöm szépen, elnök tisztelt képviselők, köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek illetve hogy más kollégák és a további érdekelt szervezetektől jelen lehetnek itt. A Nemzetközi Vörös Kereszt a gyalogsági taposóáknak a már a 80-as évek végétől, 90-es évek elejétől e, foglalkozott, hiszen ez a fegyver vagy lőszer önmagában is járványszerű sebesülésekhez vezetett világszerte, és hát tudjuk a járványokról, hogy nem tudjuk megállítani a járványokat, hogyha a forrást, a az okot nem szüntetjük meg, itt pedig egy olyan lőszert, egy olyan fegyvert kellett felszámolni, amely mindenhol hozzáférhető volt, és mindenhol óriási szenvedést okozott elsősorban a polgári lakosságnak mindenhol bevetették, és leginkább a fegyveres konfliktusokat követően, nem pedig a konfliktusban harcoló katonákat érintette ez. Éppen ezért fontos a humanitárius erkölcsi része ennek az egyezménynek ez az egyik legsikeresebb fegyverkorlátozási egyezmény az elmúlt évtizedek során méghozzá több oka is van annak, hogy miért ilyen sikeres. Tíz évvel azután, hogy hatályba lépett az aknatilalmi szerződés, ez az egyezmény, továbbra is nagyon dinamikus, releváns, és továbbra is folyamatban lévő irány, cselekvési program, eh, humanitárius célokat kívánunk elérni ennek az egyezménynek a keretében. Különösen a katahénai felülvizsgálati konferencia tekintetében vizsgáljuk meg ezt az egyezményt. Az első felülvizsgálati konferenciára 2004-ben Nairobiban került sor a Nairobi cselekvési terve dolgoztak ki, akkor a következő katahinai 6 hét múlva kezdődni, a katahinai cselekvési terv pedig a következő öt évben fogja szabályozni az egyezmény végrehajtását. Most szeretném, ha megtekintenénk a sikereket, amelyeket eddig elértünk, de ugyanakkor uh, nyíltan szembe kell néznünk a kívásokkal is, amelyek még előttünk állnak ezek sokkal világosabbak ma már, mint a 2004-es első felülvizsgálati konferencián. Tehát akkor kezdjük a sikerekkel. Úgy gondolom, hogy nagyon is jelentős eredménye az, hogy 156, tehát a világ országának több mint kétharmada aláírta ezt a szerződést, ezt az egyezményt, és ami még ennél is fontosabb, hogy egy olyan normát álltott fel, amely stigmatizálta a gyalogsági taposóaknak azt tehát bárhol bárki által történő használatát és így a legnagyobb hatalmak, amelyek nem írtak alá a szerződést, az Egyesült Államok például, az ő viselkedésükre is hatása volt ez az egyezmény. 91 óta Egyesült Államok sem vetett be a gyalogsági taposóaknak, a Kína és Oroszország is exporttilalmat vezetett be több mint tíz éve ezekre a fegyverekre, de még Pakisztán is, amely azt tervezte, hogy, hogy az afgán határt elaknásítja, mégis úgy döntött, főleg a nemzetközi reakcióra reagált úgy, hogy nem valósítja meg ezt a tervet, tehát a hatások a még sokkal messzebb hatóbbak, mint az, hogy csupán a szerződés aláíró államok betiltották ezeket. Mindenesetre óriási e, e, területeket sikerült az aknáktól mentesíteni az elmúlt évek során. A termelése számára is felszabadított földterületeket, és ugyanakkor pedig sok új a akna áldozattól is megmenekült sok ország. Szinte minden a szerződés aláíró részes állam teljesítette a végrehajtási célkitűzéseket. Három olyan ország van, amely nem tudta betartani az előírt határidőt, de az egyezmény a részes felek 42 millió taposaknál semmisítettek meg, amelyek soha többé nem tudnak már senkit sem megsebesíteni. És most már egyre inkább fókuszba került az áldozatok szenvedése, az ő szükségleteinek a kielégítése, erre irányult tehát a figyelem, hogy az ő szükségleteiket hogyan lehet kielégíteni. Ez ahhoz vezetett, hogy már újabb lépésekre került sor, az áldozatok megsegítésére és nem csak az aknák áldozatait kívánják segíteni ezek a cselekvési programok, hanem hosszú távú rehabilitációt is elő szeretnék segíteni. Tehát az áldozatok megsegítése került a fókuszba az aknatilalmi szerződés keretében, és ezért új cikk is jelent meg az egyezményben, méghozzá a kazetes lőszerekre vonatkozó egyezményben egy külön cikk foglalkozik az áldozatok megsegítésével tehát egy jogilag kötelező érvényű cikket fogalmaztak meg a fazatás lőszerek áldozatainak megsegítésének céljából. Úgy gondolom, hogy az is nagyon jelentős eredmény, hogy tíz évvel az egyezmény hatályba lépését követően különböző találkozókra is sor került. Évente kétszer találkoznak a részes felek, hogy megtárgyalják, hogyan is halad az egyezmény végrehajtása, és bármi fegyverekkel ö, kapcsolatos egyezmény esetében ö, nehéz ö, ezt a dinamikus, folyamatos cselekvést fenntartani, mint az aknatilalmi szerződés esetében ez sikerült. A legtöbb ilyen szerződés esetében a részes felek maximum évente vagy öt évente eh, találkoznak és tartanak felvizsgálati konferenciát, tehát óriási a minőségi különbség az aknatilalmi szerződés és más eh, szerződések, egyezmények között, amelyek elsősorban a tilalomra, a betiltásra fókuszálnak, és nincs állandó felülvizsgálat, illetve nem foglalkozza folyamatosan azzal, hogy a végrehajtás hogyan is valósul meg. Éppen ezért nagyon fontos, hogy más fegyverkorlátozó egyezmények, a humanitárius szerződésekkel ellentétben itt nem csak tilalmakat soroltak föl, hanem itt a felhalmozott lőszerek megsemmisítéséről, az áldozatok megsegítéséről is szó van. Itt valóban humanitárius eredményeket kívánunk elérni méghozzá ott, ahol erre szükség van a helyszínen. De most tekintsük meg a kívásokat. Most már tíz évvel a hatályba lépés követően nagyon is világosak ezek a kívások, és a katahénai konferencia éppen ezért kulcsfontosságú lesz abban, hogy meghatározzuk, hogy valóban sikerül ezekkel a kihívásokkal megküzdenünk, vagy sikerül-e elérni a betartását ennek az egyezménynek, a végrehajtás tovább halad-e, valóban sikeres lehet ez az egyezmény, teljes mértékben elérje azokat a célokat, amelyeket kitűztünk ennek keretében. Ami az aknamentesítést illeti, 21 országnak tavaly lejárt a határidő, illetve elnézést idén járt a, a határidő, de 15-en kértek hosszabbítást, egy-öt éves időtartamot kértek, de volt, aki akár 10 évnyi hosszabbítást is kért. Ez nagyon szerencsétlen fejlemény, a, természetesen lehetőség van a meghosszabbításra, de mégis a feltétel az, hogy minél hamarabb, lehető leghamarabb mentesítsék a területeket az aknáktól. Azok az országok, amelyek nem tudták betartani a határidőt, nagyon későn ö, kezdtek konkrét ö, lépéseket tenni, tulajdonképpen a határidő lejárt előtt egy-két évvel kezdték meg a cselekvési programokat, éppen ezért van szükség most a segítségre. Az szóval olyan országok, mint Kambodzsa, Angola, Afganisztán nyilvánvalóan segítséget és több időt szükség, van szükségük, tíz évre, hogy aklimatisítsék a területeket. Az is fontos, hogy így a figyelmet ráirányíthassák a problémáikra, és fontos az is, hogy további források álljanak rendelkezésre a célok elérésének érdekében itt, uh, itt most nem arra országokra van szó, hogy néhány ezer akna van a katonai területeken, és hát tíz év után is még a földben találtak az akna. Nem itt az olyan országokról van szó, amelyek nyolc évig nem foglalkoztak ezzel a problémával, és csak az határidő lejárta előtt tettek konkrét lépéseket. De azok az országok, amelyek a határidőt meghosszabbították, várhatóan újabb meghosszabbítást fognak kérni, és ez semmiképpen sem vetne jó fényt az egyezménye, és semmiképpen sem támogatjuk ezt, hiszen ez azt jelenteni, hogy az emberi szenvedést még további években is megfigyelhetjük majd ezekben az országban. Ami a felhalmozott készletek megsemmisítését illeti, három ország nem tartotta be a határidőt, és ez a határidő nem hosszabbítható meg, éppen ezért megszekték az egyezményben lefektetett négy éves határidőt. Törökországról, Görögországról és Fehéroroszországról van szó, illetve Ukrajna is bejelentette, hogy valhatóan nem tudják majd a 2010 márciusi határidőt betartani. Tehát négy országra van szó. Görögország, Törökország esetében körülbelül egy millió gyalogsági taposoknálról van szó, három millióra beszéltünk Ferország esetében, Ukrajnánál 6 millió gyalogsági aknáról van szó. Ez egy nagyon szerencsétlen helyzet, ez azt jelenti, hogy nem tettek eleget a kötelezettségeiknek ezek az országok, különböző okok állnak ennek hátterében, amiért ezt a határidőt nem tudták betartani az országok. Fehér Oroszország és Ukrajna esetében az okok elsősorban annak tudhatok be, hogy az Európai Bizottság feladata nagyon összetett, és a finanszírozás nem történt megfelelően. Amint tudják, az Európai Unió sürgette Fehérországot és Ukrajnát, hogy ratifikálják ezt az egyezményt, ezt meg is tették, és akkor el is kötelezték magukat emellett a cél mellett, de az a feltétele, hogy forrásokat, pénzügyi forrásokat kapnak a célok eléréséhez az Európai Bizottság azonban nagyon nehéz helyzetben volt, tárgyalásokat folytatott, nem értem én magam se ezeket az eljárásokat, tárgyalásokat pontosan, de fájdalmasan lassan haladt ez a folyamat, sokkal lassabban, mint azt mi vártuk. És a valóság az, hogy most van négy olyan országunk, ahol körülbelül 10 millió gyalogsági taposó akna még mindig eh, nem került megsemmisítésre, és ezek az országok megszekték az előírásokat, amelyeket az egyezmény lefektetett, és eh, ugyanakkor biztató, hogy Félország és Ukrajna már előrelépésekről tett számolt, a a folytatott tárgyalások során előrelépés történt, és hát reménykedhetünk abban, hogy már a felvizsgálati konferencián eredményeket tudnak prezentálni, el tudják mondani azt, hogy hogyan tudják a célokat, a felhalmozott készleteket megsemmisíteni. És végül szeretném azt is elmondani, hogy a Szovjetunió összeomlása után maradtak ott ezek az aknák, nem fehér orosz és ukrán gyártású taposaknákról van itt feltétlenül szó. Ami pedig az áldozatok megsegítését illeti, annak ellenére, hogy figyelm középpontjába került ez a téma, és sikerült azonosítani az elvégzendő feladatokat, a legtöbb országban, a legtöbb áldozat számára nagyon kevés dolog változott az elmúlt tíz év során, egy hónappal ezelőtt jelentés készült, 3000 áldozattal készítettek interjút, és ez alapján készült az jelentés, és az oroszlán részük arról beszél, nagy részük arra beszél, hogy a közösségükben nagyon kevés vagy semmiféle változás nem, tehát az ő életük nem változott meg, nem e, tud, nem volt jobb a hozzáférés, az egészségügyi ellátás, az a rehabilitáció nem javult, az ő tapasztalataik azt mutatják, hogy az, a segítséghez, az egészségügyi ellátáshoz való ellá, hozzáférés csak csökkent. Ez a vörös kereszt tapasztalat, ez is tükrözte tulajdonképpen. Vannak olyan helyek, ahol vannak ö, ö, új programok, ortopédiai programok kerültek megvalósításra, de de vannak olyan területek is, ahol már létező programok megszűntek, elhanyagolták ezeket a programokat, tehát továbbra is óriás kihívás jelent az áldozatok megsegítése. És az anyagok között megtalálják a felhívást, a katahinai csúcs találkozón résztvevő államokhoz szóló felhívást, itt az áldozatok megsegítésével foglalkozó szakértők készítették ezt a felhívást, illetve túlélők maguk. Oszlóban, júniusban állították össze ezt a felhívást, és az egyik legerőteljesebb eleme ennek a felhívásnak az, az, hogy a legtöbb túlélőnek még mindig várnia kell arra, hogy valódi változás, javulás történjen az életében, jobb hozzáférés e, legyen az egészségügyhöz. A legtöbb érintett országban ez a helyzet. A, az aknamentes világ e, célját elérni kívánó katahinai csúcstalálkozónak fordulópontot kell jelentenie ebben a folyamatban. Számos ajánlás és megfogalmazása került, hogy hogyan lehetne változtatni az áldozatok helyzetét, minden esetre javítani kell a, az áldozatok megsegítésén, és a három kívás mögött álló okok tulajdonképpen azonosak, a az határidő meghosszabbítását elsősorban azért kellett kérni, mert az országok az arra számítottak, hogy hogy a források, az erre fordítandó források meg fognak növekedni, ez nem történt meg. A felhalmozott készletek megsemmisítése Fehérországban és Ukrajnában legalábbis szintén az erőforrások hiánya miatt nem valósult meg, és ezért Reméljük, hogy itt konkrét eredményeket is látunk ezzel kapcsolatban a felülvizsgálati konferenciát, illetve később is. A, az áldozatok megsegítése pedig szintén a pénzen múlik. Itt az egészségügyi infrastruktúrát is ö, ö, meg kell erősítenünk, hogy az aknák és a további áldozatok megfelelő ellátásban részesüljenek. Az Európai bizottságnak továbbra is fontos szerepet kell játszani ebben a tekintetben, ahogy azt eddig is tette. És a Nemzetközi Vörös Kereszt pontosabban Zambia azt javasolta, hogy egy állandó bizottságot állítsuk fel, amely az erőforrásokkal foglalkozna, és a probléma számos aspektusát össze tudná fogni, és sokkal fókuszáltabban tudna ezzel a problémával foglalkozni, mint tettük ezt a múltban. Hiszen vannak olyan államok, a, amelyek nem értik az Európai Bizottság felülvizsgált finanszírozási programját, nem volt módjuk arra, hogy megértsék, megtudják, hogy hogyan is tudnak forrásokhoz jutni az Európai Bizottság részéről. Jó lenne egy egységes keret kidolgozása. És ugyanakkor ugye felmerül az a probléma is, hogy ez a, a fejlesztési politika részét is képezi, de ugyanakkor nem teljes mértékben vannak különböző szempontok. Ugye itt az erőforrások mobilizálása az első öt évben másképp történt. Most már az erőforrások felhasználásáról van szó, nem mobilizálásáról. Ez egy kicsit más konnotációval bír, kicsit más a, a felhangja ennek, és másképp állunk, kell hozzáállnunk a következő öt év feladataihoz. Kulcsfontosságú, hogy meghatározzuk, hogyan tudunk a kívásoknak eleget tenni, és hogy a jövőbeli végrehajtás hogyan is tud majd megvalósulni. A nem megfelelés problémáját, az aknamentesítés problémáját meg kell oldani, illetve a jogi kötelezettségeket és figyelembe kell vennünk, tehát fontos, hogy a határidőket betartsák az országok. Fontos az áldozatok megsegítése melletti elkötelezettség, de összességében azt szeretném hangsúlyozni, hogy az egyezmény által kidolgozott normának sokkal fontosabb kihatása is voltak, mint a gyalogsági taposó aknáknak a felszámolása, itt a kazettás lőszerekre is gondolok, ezeknek a hatása a polgári lakosságra történelmi fontosságú tárgyalásokhoz vezetett, amely a kazettás lőszerekkel foglalkozó egyezmény elfogadásához vezetett. Talán jövő év elején kerül, lép ez majd hatályba, és ez új standard, standardokat dolgozott ki olyan fegyverek számára, amelyek mindenhol óriási szenvedést okoztak az áldozatoknak, ahol ezt bevetették, mindenhol szörnyű szenvedéssel jártak gazettás lőszerek hatásai. Itt ugye a konfliktus követő szenvedése van szó, szóval a polgári lakosságot érinti ez elsősorban, itt aztán az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény is elfogadásra került, illetve a robbanó lőszermaradványokról is szó esett. Fontos, hogy egy szélesebb, körűbb nemzetközi norma kerüljön kidolgozásra, talán egy lágya, puhább egyezmény, olyan lőszerekről van itt szó, amelyek később, évekkel, évtizedekkel később is a bevetésük után szenvedést okoznak, gyilkolnak, amikor már semmiféle katonai célt nem szolgálnak valójában. Fontos, hogy itt a, a prevenció területén is elkötelezzük magunkat, ahol pedig a prevenció nem elég, például a kezetes lőszerek és az aknák esetében pedig az aknamentesítés, illetve az áldozatok megsegítése is fontos feladatot képeznek. Valóban ez egy történelmi jelentőségű gondolatfolyamat. Itt ugye a különböző fegyveres konfliktusokban használt, bevetett, robbanó lőszerekről van szó. Mióta a dinamitot feltalálták, azóta számos olyan fegyver került kidolgozásra, amely a konfliktus követően is szenvedést okoz, amely a polgári lakosságnak jelent terhet, illetve őket is veszélyezteti azt, hogyha megpróbálnak megszabadulni ezektől a fegyverektől. Fontos, hogy a nemzetközi közösség politikailag és jogilag is eljár, és biztosítja, hogy nem csak a helyi szerveknek kell ezzel megküzdeniük, hanem, hanem jogi szabályozás is rendelkezésre áll, amely kötelezi arra a hatóságokat, hogy lépjenek fel ezek ellen a fegyverek ellen. Úgy gondolom, hogy ez történelmi fontosságú fejlemény. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a nagyon figyelemre méltó észrevételeket, és most pedig Viknen úr, a koordinátora a külügyminisztérium képviseletében fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottság tagjainak is, hogy meghívtak bennünket, hogy itt a svéd elnökség nevében részt vegyünk ezen az ülésen. Másokhoz hasonlóan természetesen az Európai Unió elnöksége is a Kártahénai konferenciára összpontosítja figyelmét, és együtt dolgozzunk a Ekke úr, aki az elnöke, illetve megvitatjuk vele a különböző állásfoglalásokat, dokumentumokat, amelyeket elő kell készíteni, és ami tulajdonképpen a záró dokumentumát fogja majd képezni a konferenciának. Az Európai Unió mindeddig a második előkészítő konferencia során szeptember elején tett eh, néhány általános észrevételt, ezeket eh, ket, eh, szeretném megemlíteni, illetve néhány egyéb észrevételem is van. A mi állásfoglalásunkban, nyilatkozatokban EKE nagykövet úr teljes mértékben támogatásunkat adta a az is azt látjuk, hogy előrelépés történt, amikor az egyezmény végrehajtásáról van szó világszinten. De abban is megállapodtunk, és látjuk, hogy a humanitárius tekintetben továbbra is komoly kihívások vannak a taposóaknákkal kapcsolatban. Az Európai Unió E tekintetben ö, továbbra is ö, kiemelkedő fontosságúnak tartja a ö, taposoknákkal kapcsolatos tevékenységet. Az Európai Unió anyagi támo, pénzügyi támogatása az elmúlt 10-12 évben, amióta hatályban van az egyezmény, ugyancsak bizonyítja az unió elkötelezettségét az unió ö, hozzájárulása, a, a bizottság, a tagállamok ö, hozzájárulása a világ ö, pénzügyi ö, támogatásának körülbelül felét teszi ki. Üdvözöljük azt is, hogy az elnöknek az anyaga a humanitárius elemeket emeli ki az egyezményen belül, és a megfelelés, illetve az áldozatok életminőségének javítását is hangsúlyozottan kezeli. Azok a személyek, akik áldozatai a taposóaknáknak, azokat meg kell hallgatni, és segítséget kell nekik nyújtaniuk. Nemzetközi eh, tanulmányok, eh, többek között a Handicap International is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ez is az egyik ok, amiért az Európai Unió a közös fellépés keretében, amit eh, múlt évben 2008-ban határoztak el, ez a közös fellépés ez jövő év tavaszáig tart, és ebben különböző regionális szemináriumok szerepelnek, technikai látogatások. Mindez segíti a helyi önkormányzatokat, a nemzetközi szervezeteket és a civil szervezeteket is abban, hogy részt vegyenek a munkában és megosszák egymással tapasztalataikat és így módon segítsék az egyezménynek való megfelelést, illetve ennek hatékony alkalmazását. Pozitív benyomásunk van mindezekről a tevékenységekről, amelyek végül is a közös fellépés keretében zajlanak. Öy és a tagállamoknak jó okuk van arra, hogy megfontolják azt is, hogy egy követő fellépést vagy tevékenységet is kialakítsanak a jövő év során. Az Európai Unió továbbra is fontosnak tartja azt, hogy ezek az erőfeszítések világméretűek legyenek. 156 aláírója van az egyezménynek, de még mindig vannak fontos államok, amelyek nem szerepelnek ezek között. Ahogy már említette Peter, a az személy, a taposakmáknak a használata ö, most már ritka, de továbbra is jelen vannak ott, ahol már egyszer felhasználták őket, és azon államok, amelyek nem tartakoztak az egyezményhez, ott pedig még használják is őket az aknamentesítésben van előrelépés a készletek megsemmisítése területén is, de továbbra is vannak kívások, vannak államok, amelyek az egyezmény negyedik pontját megsértik, ez a pont vonatkozik a megsemmisítésre. És egyre több olyan állam van, amely pedig határidő módosítást kér azért, hogy meg tudjon felelni az egyezménynek. Hallott láttuk, hogy 17 államot továbbra is érintenek ezek a taposóaknák. a legnagyobb tudást a különböző átfogó civil szervezetek gyűjtötték össze, és ők illetve a taposó aknákat figyelemmel kísérő országok, szervezetek, többek között Svédország is ezek közé tartozik, ahol államilag is támogatják ezt a tevékenységet. Ami az akció terv tervezetét illeti, amiről már tettünk említést, nagyon fontos, hogy nagyobb erőfeszítést tegyünk az áldozatok megsegítésében, illetve hogy ez átfogóbb jelleggel történjen. Fontos, hogy ez nemzetközi fejleményeknek is jobban megfeleljen. Egy másik kérdés, amit hangsúlyozott az Európai Unió az állásfoglalásában, és ami kapcsolódik az egyéb eszközökhöz, nevezetesen a jogi eszközökhöz is, hogy jobban fel kell tárni a szinergiát, ami létezik ezen egyezmény és más egyezmények között, mint például a kazettás robbanószerekről szóló egyezmény, illetve a hagyományos fegyverzetekről szóló egyezmény ötös cikke között. Tehát végezetül azt mondhatom, hogy az elnökség várja a kartahénai felülvizsgálati konferenciát, annak reményében, hogy sikerül megerősíteni az együttműködést a különböző szereplők között, amelyek érintettek a, az aknamentesítésben, illetve a donor konferenciák, illetve adományozók való együttműködés is egy fontos kérdés, ahogy nagykövet úr is elmondta, fontos, hogy a módszereket javítsuk, illetve a ö, különböző fellépéseknek a ö, megszervezését. A taposóaknak továbbra is veszélyt jelentenek, és nagyon komoly gazdasági, szociális következményei vannak az adott területeken. Akadályozzák a megbékélést, a gazdasági helyreállítást. És, tovább, és elsősorban a nagyon szegény országokra ró ez nagy terheket a világ különböző részein. Ezért fontos, hogy az Európai Unió továbbra is fokozott figyelemmel kísérje a ö, taposóaknákra vonatkozó politikák és kezdeményezések megvalósítását. A közelmúltban elfogadott Európai Bizottsági útmutató is fontos lesz az elkövetkezendő öt évben. A bizottság szervezett egy nagyon fontos szemináriumot az elmúlt, a múlt hónapban, ami egyben az elkövetkezendő felülvizsgálati konferenciának az előkészítése is volt. Kartahénában beszéd arról fog folyni, hogy hogyan valósíthatóak meg legjobban az együttműködés az aktamentesítés kérdésében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Laszkanár Vikman úr következik a Relex képviseletében az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, kedves kollégák! Röviden szeretnék bemutatni néhány fontos pontot, amelyeket már a kollégák felvetettek, a Genfi kollégák részben. Megpróbálom megválaszolni a kérdések egy részét is, amelyek felmerültek kollégám Maria Cruz Estebal mindjárt megkeresi az előadásomat. Maria Cruz egyébként a Relax kontakt személye is a taposóaknák kérdésében, hogyha kérdéseik vannak tehát, akkor ő hozzá kell fordulni, és ő tud segíteni önöknek. Amíg keresik az előadást, addig elmondom, hogy az Európai Bizottságban egy olyan rendszer működik, amelyen megpróbáljuk biztosítani azt, hogy ezeket az iránymutatásokat utánkövessük, és vannak kontaktpontok az eh, relaxen belül eh, több területen is. Az aknamentesítés tehát egy olyan kérdés, amely részét képezi a szélesebb stratégiának számos regionális és geográfiai programnak. Over on the left side on number two. Oh, All right, so three or four rather. Nos, megvan az előadásom. A rövid előadásnak E, egyes pontjait itt látják. Általános keret, e, kulcsfontosságú elvek, mechanizmusok az Európai Közösség vagy Bizottság által nyújtott segítségnyújtás területén. Aztán, ahogy már említették a kollégák, nemrégiben volt egy szeminárium, amely az iránymutatások utánkövetésével foglalkozott. Az Európai Bizottság munkatársai az NGO-kat is meghívták erre. Végül pedig fogok szólni néhány szót a kutatásról és fejlesztésről az aknamentesítési technológiák területén, hiszen ez rendkívül fontos kérdés. Sokat, sokat beszélünk erről. Well, Nos, tehát eh, röviden felvetném, hogy az Európai Unió oldaláról és az Európai eh, Bizottság oldaláról az ottavai egyezményt nagymértékben támogatjuk, teljes erőbedobással támogatjuk. Ez egy eh, egyedi lefegyverzési eszköz, amelyet kb. tíz évvel ezelőtt fogadtak el, kérem a következő diát. Amikor az aknamentesítésről beszélünk, akkor természetesen nem csak az Európai Bizottság vesz ebben a stratégiában részt. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az összes tagállam, de legalábbis azok, amelyek aláírta, aláírták az egyezményt, 25 tagállam új írta ezt alá, Lengyelország és Finnország nem írták alá ezt az egyezményt ahogy mondtam, számos program van ebben, az, a közösség mm, vezeti e, ezeket a programokat, de vannak bilaterális segítségnyújtási programok is. Ne felejtsük el a tanácsot sem, e, amely mint költségvetési hatóság szintén felelős, vannak vegyes e, cselekvési programok, közös cselekvési programok, az otavai egyezmény globális szintre emelése például, és az Európai Parlament is szerepet játszik. Ahogy már elhangzott, hogyha megnézzük az akna mentesítést, akkor különböző tevékenységek merülnek e- ezen belül föl. Maga az akna mentesítés, aztán a képzés, továbbképzés, a készletek megszüntetése, ez nagyon fontos, hiszen számos az ottavai egyezmény alatt kötelezettséget vállaltak erre, aztán a tudatosítás építése, illetve a segítségnyújtás az áldozatok számára. Jelen pillanatig Körülbelül 45 országnak nyújtottunk segítséget világszerte. 2002 és 2008 között körülbelül 300 millió eurót költöttünk erre a célra. Itt látják lebontva a számokat az elmúlt hat évben, és a pénz összegeket, segítségnyújtás eszközét, de hogyha ezt megnézik, hadd tegyem hozzá, hogy a teljes időszakra, amióta életbe lépett az ottavai egyezmény, az Európai Unió körülbelül másfél milliárd eurót költött aknamentesítésre. Kicsit várjunk még a következő diával. 500 millió a közösségi költségvetésből érkezik, és ahogy látták az előző, előző mm, dián, ebből 300 millió az elmúlt hat évben oszlott el. Felmerült már, a szinergia, a biztonság és fejlesztési együttműködés és az aknamentesítés között. Nem most, és nem itt kell felvetni ezt a kérdést, mégis azt gondolom, hogy itt a parlamentben mindenki tudja, és tisztában van vele, hogy az Európai Biztonsági Stratégia központi eleméről van szó. Azonban mindazonáltal fölhívnám a figyelmüket arra, hogy itt olyan tendencia mutatkozik, amely szerint megpróbálják visszafordítani az időkerekét, és úgy és a biztonsági stratégiát és a fejlesztési stratégiát megpróbálják elválasztani egymástól, mint hogyha a biztonsági stratégiának nem lenne köze a fejlesztéshez. Hát ez a pillér struktúrával hozható összefüggésbe, ez még mindig él. De szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét erre a tényre. Hiszen azt gondolom, hogy néha ellentmondásos ez az általános megközelítésnek ellentmond ez a szétválasztási próbálkozás. Az aknamentesítés eh, kiváló példája a biztonsági és fejlő, fejlesztési politika összekapcsolásának, összefüggésének. Az aknamentesítéssel kapcsolatban tehát eh, bizonyos eh, földrajzi eszközökben nagyon nagy szerepet kapott az aknamentesítési feladat. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Elhangzott, hogy két éve nincs már külön kijelölt költségvetési sor erre a célra, és erre válaszolva iránymutatásokat fogadtunk el, hogy folyamatosan emlékeztessük a kollégákat, akik a geográfiai vagy földrajzi eszközöket tervezik és hajtják végre, hogy ez a cél még mindig él. De szeretném emlékeztetni a szakbizottságot arra, hogy az aknamentesítési költségvetési sor tehát megszűnt néhány évvel ezelőtt és ez egy általános reformnak a része volt, amelynek során számos tematikus költségvetési sorok megszüntetésre kerültek. Említhetném itt akár a narkotikumok és gyógyszerek vonatkozó költségvetési sort, tehát ennek nem az volt a célja, hogy ennek a reformnak nem az volt a célja kifejezetten, hogy az aknamentesítést, támogatást megszüntessék, hanem egy átlan, általános reformról volt szó. Számos eszközt megszüntettek, 40-ről 11-re csökkent ezeknek a száma. A meglévő nagy eszközök, támogatási eszközök, ben van lehetőség az aknamentesítés támogatására. Persze ez nem azt jelenti, hogy örülünk és elfogadjuk azt, hogy az általános költségvetési ráfordítás csökkent erre a célra. De hát látjuk, hogy 2000 2007-ben megszűnt ez a költségvetési sor, és azóta csökkent a segítségnyújtás, vagy az erre elkülönített pénz. Amikor volt külön költségvetésünk, akkor is az aknamentesítésre fordított pénzeszközök kétharmada a földrajzi eszközökből jött, és csak egyharmada jött ebből a külön költségvetési sorból, azért ezt se felejtsük el. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, akik a különböző földrajzi eszközökkel foglalkoznak, hogy, hogy ne felejtsék el, milyen fontosnak tartjuk az ottavai egyezmény utánkövetését és ne felejtsük el, hogy milyen nagy szenvedést okoznak még továbbra is a, az aknák. Az akna készletek megszüntetése továbbra is fontos, erre is bizonyos iránymutatásokat fogadtunk el egy évvel ezelőtt. Azóta folyamatos kampányt folytatunk, és a kollégákat próbáljuk, próbáljuk tájékoztatni itt a brüsszeli központokban, illetve a delegációkon is, hiszen gyakorlatilag a végrehajtásról van szó, azokról a programokról van szó, amelyeket a terepen, vagy arról van szó, hogy a terepen végre kell hajtani ezeket a programokat. Lehet, hogy bonyolultnak tűnik a külső mm, szemlélőknek, civil társadalomnak, amely egyébként nagyon aktív ezen a területen, hogy teljes mértékben megértsék ezeket a különböző folyamatokat, és én megértem, hogy ez bonyolultnak tűnik, és én se értettem ezt, mielőtt elkezdtem volna a bizottságnál dolgozni, de hadd mondjam el, hogy ezek az iránymutatások, ezek nem titkosak, ezek nyilvános anyagok, itt ki is tettünk néhány példányt az asztalra, meg lehet tekinteni. Korábban mm, ország tanulmányokat készítettünk segítségnyújtási össz, célkitűzésekről, és ezekben is szerepeltek az aknamentesítési tervek. Aztán az indikatív programok, a több éves cselekvési tervek határozták meg, hogy specifikusan mely prioritásokat kell követni. Fontos, hogy a, a az aknamentesítés továbbra is fontos mm, célkitűzés legyen. Tudják, hogy a fogadó országokkal folytatott párbeszéd és gyakran tárgyalás előzi meg ezeket a cselekvési terveket, tehát gyakran a segítségnyújtást kapó országok felelőssége is, hogy a prioritások meghatározásában segítsenek. Nem lehet egyszerűen egyes országok nyakára ülni idézőjelben Ukrajnának vagy Belorussziának, tehát a másik oldal fogadókészségére is szükség van nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy ezeknek az országoknak segítsünk, főleg ami a meglévő akna készletek megszüntetését, megsemmisítését illeti. De hát, ahogy már említettem, gyakran bonyolult történet ez. Részben lehet ennek technikai oka, az, hogy az aknák, amelyeket Belorusszia és Ukrajna területén találhatunk, ezek nagyon szofisztikált, nagyon bonyolult konstrukcióval épült taposóaknák bizonyos folyadékokat tartalmaznak, amelyeknek, amely aknáknak a megsemmisítése, illetve felszedése külön problémát jelent. Külön egyéb problémák merülhetnek fel, akár jogi problémák is. Arra <clears throat> arra ösztönözzük ezeket az országokat, például Belorussziát, hogy a saját célkitűzéseikbe fogalmazzák bele, vagy említsék meg a saját célkitűzéseik közül az aknamentesítést. És Ukrajnában és próbáljuk erről meggyőzni a döntéshozókat, és azt várjuk, hogy Kartagénában Ukrajna kinyilatkoztatja azt, hogy, hogy hajlandó a meglévő készleteket megsemmisíteni, de hát várjuk, hogy erre sor kerül-e vagy nem. Emlékeztetni szeretném a szakbizottságot arra, hogy a politikai akarat nagyon fontos szerepet játszik itt. Ukrajnával már foglalkoztunk, ugye legmagasabb politikai szinten került sor tárgyalásokra és Timoshenko miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke kétoldalú tárgyalásokon említették ezeket a kérdéseket. Nos, már nincs túl sok időnk, és az előttem szólók már említették, hogy szerveztünk egy szemináriumot, amely továbbképzési képzési programként indult a civil társadalmakat is meg, társadalmat is meghívtuk erre. Emlékeztetni szerettük volna kollégáinkat, és tájékoztatni őket arról, hogy hogy a programozás milyen fázisban van, e, és köztes e, félidős felülvizsgálatra kerül most éppen sor. E, számos programunkat, eszközünket felülvizsgáljuk, és ez alkalmat ad arra, hogy újra említsük azt, hogy milyen fontosnak tartjuk az aknamentesítés kérdését. Végezetül megígértem, hogy szólok néhány szót a kutatásról a kutatásról és a fejlesztésről. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem vagyok szakértő ebben a témában. A a vállalkozási főigazgatóság menedzseli ezt a programot, és talán az itt dolgozó kollégáim részletesebb tájékoztatást tudnak adni önöknek, de szerettem volna hangsúlyozni, hogy támogatjuk a kutatási fejlesztési programokat, az aknamentesítési technológiák továbbfejlesztését és ezen a területen jelentős költségvetési támogatás áll rendelkezésre. A kutatásfejlesztés, tehát a biztonsági kutatásra fordított költségvetési eszköz amely különösen megfelel a ez kb. 200 millió euró, és ez megfelel az Európai Unió belső biztonsági célkitűzéseinek. Szeretem volna biztosítani azt, hogy ennek a pénznek egy részét az új technológiák kifejlesztésére fordítjuk, tehát az aknák aknakeresési technológiák és Eh, aknamentesítési technológiákra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Orgen kollega következik. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon nagy öröm volt, hogy a Genfi Nemzetközi Központtól is vannak jelen körünkből, és különösen a vörös kereszt részvételeit tartom nagyon fontosnak. Legalább 20 éve foglalkozik kollégánk már ezzel a munkával, és hosszú évek óta, és továbbra is foglalkoztatja ez a munka, és nagyobb köszönetet kell mondanunk ezért a munkáért. Természetesen az, egy, az ENSZ dolgozott nagyon sokat az aktamentesítés kérdéseiben. A bizottság előadása is nagyon fontos volt, és eh, nyilvánvaló, hogy az elmúlt években már eh, meg történt a kapcsolatfelvétel a Nemzetközi Központtal, és a technológiai területen eh, volt együttműködés több éve már, hogy a bizottság nagy mértékben részt vesz az aknamentesítésben, az akta, aknák felszedésében, a, az áldozatoknak a támogatásában. Nem csak Kanadában jártam, hanem 4-5 alkalommal, 96-98 között egyéb területeken is. Abban az időben voltak, akik nagyon aggódtak amiatt, hogy az aknamentesítés nem lesz állandó tevékenység, és úgy gondolták, hogy egyszer csak majd el fog tűnni a jövőben. És úgy gondolták, hogy hát tíz év alatt majd felszámoljuk ezeket az aknákat, mindenki így gondolta, de hát ahogy láttuk, ettől még távol vagyunk nagyon nagy előrehaladás történt, ahogy ezt az előadók elmondták a e, előtt 156 ország írta alá az ottavai egyezményt, ottavai szerződést. Nagyon nagy területeket sikerült mentesíteni, és ma már ott nincsen akna, illetve akna mentesnek nyilvánított területek vannak, de mégis vannak ugyanakkor több ezren is, akik áldozatai ezeknek az aktának. 5 és fél ezer áldozata volt a 90-es években a különböző, a 70-es évektől a különböző háborúk áldozatokat követő áldozatok száma. Sok minden változott, de nagyon sok minden nem változott. Tehát van előrehaladás, de nagyon lassú, és nagyon hosszú időbe tellett, amíg eh, bizonyos eh, dolgokat megtanultunk, és amíg a különböző érdekeket eh, sikerült összehangolni. 1997-től a nemzetközi közösség körülbelül 4 milliárd dollárt költött az aknamentesítésre, és még mindig körülbelül fél milliárdot költenek erre. Ez nagyon sok pénz. Az én elképzelésem szerint csak úgy lehet ezt az összeget majd egyszer plafon, tehát meghatározni, hogyha és végére jutni ennek a munkának, hogyha végig gondoljuk a különböző tevékenységeket. Fontos, hogy a politikai kampányunk a lényegre irányuljon. A sokan az Egyesült Államokat támogatták ennek a tevékenységnek a kezdetén, ami nem a megfelelő megoldás. Az Egyesült Államok valójában sokkal nagyobb mértékben vett részt az aknamentesítésben, mint bármely más állam. 2007-ben 770 millió dollárt adott, Norvégia 50-et, Kanada 46-ot, és az Egyesült és az Európai Unió tagállamai közül az Egyesült Királyság hollandiák vannak a lista élén, körülbelül 25 milliót adtak évente, Németország, Svédország pedig őket követik. Franciaország volt egy kicsit kivétel, a tekintetben, hogy nagyon kis arányban vett részt ebben a hozzájárulásban. Vannak olyan országok, amelyek továbbra is ugyanakkor gyártanak, sőt exportálnak is taposóaknákat. A termelők között Kína, Kuba, Irán, Észak-Korea, Oroszország vannak, Oroszország és Kína, egy már említésre került, ők ugyan exportilalmat bevezettek már hosszú év óta, de például Irán azt mondja, hogy nem exportál, holott ennek ellenkezőjét bizonyították. Ugyanakkor a, tehát továbbra is vannak taposóaknák veszélyt jelentenek, és nem feltétlenül felelős hadseregek kezében, vagy nem csak az ő kezükben. Az orosz, orosz a hadsereg például továbbra is használja ezeket az aknákat, és ennek vannak áldozatai. Még fontosabb, hogy vannak olyan ö, csoportok kezében is ilyen ö, aknák, amelyek nem részei hadseregeknek, azt mondanám, hogy ezek különböző lázadó csoportok vagy terrorista csoportok, és ezek okozzák a legnagyobb károkat, és ezeknek van a legtöbb civil áldozata. Sokkal veszélyesebbek ezek, mint amikor hadseregek használják ezt elkészült a Monitor Monitorban, tehát az akna monitorban egy cikk, ami egy nagyon jól beszámol erről, hogy milyen visszaélések történtek, Sri Lankában például hogyan használták ezeket, ahol élnek és visszaélnek ö, olyan országok, amelyek nem ö, ö, termelnek, a, a farkok Kolumbiában, a talibánok ö, Afganisztánban, használják ezeket az, illetve visszaélnek ezekkel az aknákkal. Ezt szerettem volna elmondani. A második dolog, hogy erőfeszítéseinket olyan területekre kell koncentrálni, ahol igazi, igazán szükség van erre. Ö, olyan területeket, ahol nincs is ö, akna, azt felesleges mentesíteni. Ismertük ezt a problémát, hogy úgy gondolják, hogy veszély van, és ezért folytatta különböző tevé, tevékenységeket. Miután aláírásra került az aknamentesítési egyezmény, továbbra is vannak ilyen problémák. Ezt több mint kevesebb, mint 3 át sikerült a területe, az elaknásított területeknek valóban megtisztítani, és ahol voltak valóban fel nem robbant robbanóanyagok. Nagy örömmel mondom, ahogy Peterson úr is említette, hogy a ö, visszaadni a, ezeknek a területeknek a használhatóságát, nagyon nagy területeket sikerült ismételten használatba venni és visszaadni a megfelelő használatra. Ezek az erőfeszítésekhez nagyon nagy erőforrások szükségesek. Értem teljes mértékben a problémát, hogy hogyan tudunk megbizonyítani arról, hogy, való, hogy ezek a területek valóban biztonságosak, és tényleg rámehetnek az emberek. De azért sikerült már erre találni megoldásokat. E tekintetben az otavai egyezményben nagyon komoly kötelezettséget vállaltak az államok. Az egyik ilyen kötelezettség, hogy hát meg kell vállal, tisztítani azokat a területeket, amelyek felügyeletük alatt állnak. Mondanék egy néhány példát erre. Amikor például az Egyesült Királyság nem felelt meg az otavai egyezménynek, ez az azért volt, mert a Falkland-szigeteket nem tisztította meg. És itt ez pénz és ö, erőforrás vesztegetés volt az erős folytatott vita, és sokkal jobban fel lehetett volna használni más helyeken. A Falkland szigeteken kell tárgyaltak, és éppen a múlt héten is volt, hogy teljesen nonsens volt, Jártam egyébként magam is ott, nagy területről van szó, egy nagyon szép ország, alig néhány száz ember él ott, és két millió birka. Nagy területek vannak, ahol feltételezik, hogy lehetnek ö, ö, olyan ö, aknák, amiket maguk az argentinok telepítettek, a, és de tulajdonképpen senkinek sem ártanak ezek. És az az erőfeszítés, amit ezen területek megtisztítására fordítanak, az nagyon sokba kerül, és ezt sokkal jobban lehetne hasznosítani más helyeken, ahol ez, ez a tevékenység hasznosabb lehetne. A harmadik dolog az pedig a fegyveres erők felhasználása erre a munkára. Összehasz, összehasonlítva azt, hogyha civilek vagy a hadseregek végzik ezt a munkát, nem tudom, hogyan végezték a számításokat, de különösen ezekben az országokban, ahol konfliktusok voltak, akikre a felelősség hárul a zaknamentesítés elsősorban az adott országok hadserege kellene, hogy legyen. Például Boszniára gondolok. Nagyon hosszú ideig tartó probléma volt Boszniában. A helyzet ott egyszerűen elfogadhatatlan, ahogy a mentesítés folyik, nagyon lassan folyik ez a mentesítés, van a, nagyon sok mentesítési baleset, amiből megint csak akná ö, miatt születnek áldozatok. Ugyanakkor ott vannak hadseregek, amelyek őket hát ki lehetne képezni, és be lehetne vonni ebbe a munkába, hogy végezzék el az aknamentesítést. De nem tudom, hogy ezt miért nem csináljuk így, illetve miért nem sikerül jobba, nagyobb mértékben előre haladni e tekintetben. Csak még néhány felvetés. A technológiát illetően természetesen megint csak az évek során valamennyien küzdöttünk, hogy új technológiákat találjunk, ami jobban használható, biztonságosabb. Nagyon ö, ötletes megoldások is születtek, és van abból némely be is vált, kutyák kiképzése, mindenféle ötleteket hoztak fel, és hát különböző találmányok is voltak. El kell mondjam, hogy amikor a saját hadseregeink, haderőinket is veszélyeztetik, akkor sok tekintetben jobban kezelik a helyzetet, és természetesen történt előrelépés, de úgy gondolom, hogy még sokkal többet kellene tenni. Nekem egyszerűen úgy tűnik, hogy azok a dolgok, amiről beszéltünk itt ma, azok sok tekintetben olyan dolgok, amikről már hosszú évek óta beszéltünk. Tehát nagyon nagy döntő előrelépés nem történt, prioritásokra van szükség. Hogyha most beszélünk mindenről, ami elhangzott, további erőfeszítésekre van szó, itt említésre került, hogy e, van minden külön költség, költségvetési sor, és kohéziós erőket jobban ki kellene használni. Ez az erőfeszítés és nem kellően konkrét, és úgy gondolom, hogy ez egy nagy kár. És nem és hát az anyagi támogatás is, az anyagiak, amit erre fordíthatunk, az évek során ugyancsak lecsökkent Tudom, hogy csökkenteni kell az egyes költségvetési sorokon, de ez mégiscsak nagyon fontos, ezért ezeket fent kellene tartani, és megfelelően kellene, vagy még megfelelőbben kellene felhasználni. És végezetül azt mondhatom, hogy jobban oda kell figyelnünk az áldozatokra, mert végül is itt egyszerűen emberéleteket lehet megmenteni, és az fontos, hogy embertársainknak a lehetőségeit és az életminőségét javítsuk. Gondoljunk arra a szörnyűségre, amit elszenvednek a az aknák áldozatai a világ legszegényebb területein élnek, ahol már amúgy is nagyon nehéz az élet, és akkor még ráadásul egy lába marad, vagy egy lába sincs, vagy egyéb sérülést szenved el, és egyszerűen a túlélés is nagyon nehéz számukra. Tehát ez egy olyan terület, amire jobban oda kellene figyelni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen most eh, Adelónak, most pedig Franciska Brandner kapja meg a szót, aki a stabilitási eszköz jelentős tevő. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Szeretném megadni az alkalmat, hogy mindenkinek köszönetet mondjak ennek az ülésnek a megszervezéséért, és különösen a politikai osztálynak eh, szeretnék köszönetet mondani. Szerintem nagyon fontos, hogy most végig gondoljuk, hogy, hogy hát ez valójában az emberi biztonságról szól, itt ugye a biztonságról már szó esett, illetve a biztonság és a fejlesztési politika kapcsolatáról. Itt, én az emberi biztonság felől közelíteném meg ezt a kérdést, úgy gondolom ezt fedné le legjobban azt, hogy mit is teszünk ezzel a területen. Szeretnék emlékeztetni arra, és nagyon örültem, hogy a bizottság is megemlítette ezt, hogy biztosítaniuk kell, hogy ez a kapcsolat nem vész el az intézmények közötti harcban. Fontosak a tárgyalások, az emberi biztonság fontos szempont kell, hogy maradjon, fontos, hogy az emberi biztonság érdekében a legjobb eredményeket érjük el, és hogy ez ne vészen el az intézményközi harcokban és szeretném a többi részfelőt is erre emlékeztetni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy a az erős pártfogók mit tudnak elérni a polgári lakossággal, illetve a parlamentekkel együttműködve világszerte, úgy gondolom, hogy ezt máshol is meg lehetne valósítani. Csak röviden a sabitási eszköz jelentéstevőjeként Szeretném, ha megerősíteni a bizottság, hogy részéről, hogy hogy hogyan biztosítja, hogy az Európai Unió számára az aknák és az aknamentesítés továbbra is fontos ügy maradjon, és ugye volt ez a külön költségvetési tétel, amelyet megszüntettek, valamiféle iránymutatások kerültek ennek a helyére, és kérdezném a bizottságot, hogy milyen fajta bizonyíték van arra, hogy az aknamentesítési forrásokat hogyan tudjuk továbbra is biztosítani. Az Európai Parlament nem igazán elégedett a az a kapcsolatos cselekvési programokra előirányzott források csökkentésével, hogyan lehet az iránymutatásokat, a célokat elérni, hogyha nem tudunk eleget költeni erre a területre. És ami a stabilitási eszközt illeti, hogyan kívánják növelni a stabilitási eszköz keretében az aknamentesítésre fordítandó összegeket, és a bizottság mit kíván tenni, hogy az mentesítési cselekvés programokat láthatóbbá tegyük, és hogy megkapja a megfelelő figyelmet a Katahina csúcs után is, és hát a 2014-es konferenciára való tekintettel is a figyelm középpontjába kerüljön ez. A tanács részéről pedig szeretném hallani, hogy a hogy mi az álláspontjuk a katahínai konferencián azzal kapcsolatban, hogy kibővítsék az aknák és a különböző érintett fegyverek körét. Itt ugye a kazettás lőszerekről is szó esett, ez nem egészen a katalinai csúcsnak a testkörébe tartozik. És hallottuk azt is, hogy vannak olyan részes államok, amelyek nem tartották be a határidőket, a kötelezettségeket nem tettek eleget. Mit kívánnak tenni ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Már fél órás késésben vagyok, és akkor megadom a... Köszönöm szépen Brantner asszonynak, és hogyha bárki szeretne hozzászólni, azt megteheti most. Ger úr, köszönöm szépen, elnök úr. Addis Abebából érkeztem éppen vissza, éppen az EU-Afrikai stratégiának végrehajtására esett szó. Szerettem volna feltenni a kérdést, hogy a, a mi cselekvési programjaink hogyan illeszkednek az aknamentesítési programba, tehát az Európai Unió afrikai stratégia hogyan illeszkedik ebbe bele, milyen konkrét megegyezések születtek az afrikai kontinenssel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bütikoffer úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem lenne. Az első a Genfi Nemzetközi Központhoz szólna. Ugye azt hallottuk a képviselőjüktől, hogy koherensebb és stratégiai irányú megközelítése van szükség, több erőforrása, pénzre és szaktudásra. Kérném, hogy ha megtehetik, ezt konkretizálják, hogy, mm, hogy megértsük jobban egész pontosan, mit is jelent ez konkrét szavakkal. Második kérdésem Herbi úrhoz. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy hogy a kötelezettségeket be kell tartatni, fontos, hogy a betartás kultúráját fenntartsuk, tudna, tudná -e vagy szeretné konkretizálni, hogy melyek a legfontosabb intézkedések, amelyek ezt garantálják. És végül egy harmadik kérdés a svéd elnökség képviselőjéhez. Görögország ugye egyike azoknak az országoknak, amelyeket többször is megemlítettek, mint olyan országot, amely a kötelezettségének nem tett eleget a méghozzá a felhalmozott aknák megsemmisítése területén nem tett eleget a kötelezettségeknek Görögország. Ön milyen lépéseket javasolna, milyen intézkedéseket kellene hozni annak érdekében, hogy Görögország betartsa ezeket a kötelezettségeket? Köszönöm szépen, Bütikoffer úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr kedves kollégák! Lídia Pedematikú vagyok, jogi tanácsos vagyok a görög állandó képviseleten itt Brüsszelben, és figyelemmel kísérem a tanácsnak a katonai felszerelésekkel foglalkozó bizottságát is. Ma több alkalommal említették Görögországot, mint olyan állam, amely nem tartotta be kötelezettségeit az ottavai egyezmény értelmében. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy milyen előrehaladás történt az aknák megsemmisítése területén a hazámban. Görögország a készletek 33%-át már megsemmisítette, és 50%-át Kártát pedig már a Cartagenai egyezmény előtt meg fogjuk semmisít, megsemmisítettük. Tehát van itt egy nehézség is, amit meg kell említeni. Egyszerűen az nincsen lehetőségünk a saját területünkön megsemmisíteni ezeket, ezért megállapodást kötöttünk Bulgáriával, oda átszállítják ezeket az aktákat, és ott semmisítik meg. És Bulgáriában pedig felvesznek egy részletes jegyzőkönyvet. Tehát igenis, hogy meg megsemmisítettünk aknákat. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Volt ugye egy kérdés a szaktudásról és a finanszírozásról, az erőforrásokról, hogy mit is értünk ezzel alatt. Azt mondanám, hogy, hogy nem csak az Európai Bizottság látja úgy, hogy a földrajzi finanszírozást kellene előtérbe helyezni. De az iránymutatások hiánya, ról beszélt a Genfi központ, és itt ugye a technikai dolgokra, a kutatásra van pénz, általában a katonaság végzi ezt különböző ipari területeken, de az olyan koncepciók, mint a terület felszabadítását szolgáló koncepció nem kap ennyi forrást. Igazából költséghatékonyabb lenne ez. Tehát nehéz ezeket a központi koncepciókat kidolgozni, és Peterson úr értékelte ki ezt, ezért neki adom át a szót. Köszönöm szépen, lehetőséget adnak arra, hogy ezt pontosítsuk. Mi ugye a szaktudás, illetve az erőforrások hiányára utaltunk Európai Uniós szinten, egészen pontosan a külön költségvetési tétel elvesztéséről beszélünk, amely a brüsszeli személyzetet hivatott volna finanszírozni, ugye a költségvetési tétel sokkal alacsonyabb lett, az étkó és a Relax főigazgatóságok forrása is csökkentek, amelyek valóban az aknamentesítésre fókuszáltak, és nagyon nagy szakértelmet halmoztak fel az idők során, és ők a az előirányzott forrásokat valóban megfelelő szakértelemben és globális eh, szempontoknak megfelelően tudták felhasználni, és támogatták azokat a delegációkat, amelyek az aknamentesítéssel foglalkoztak, és most pedig földrajzi forrásokat kapnak a különböző delegációk, és általánosságban azért nem igaz, hogy a szakértelem hiánya lépett volna fel. Köszönöm szépen, csak válaszolni szeretnék a hozzám intézett kérdésre, méghozzá ugye a kötelezettségek betartásáról, hogy hogyan is lehet konkrétan fellépni az itt említett e, esetekben. Ugye itt Kartahénáról esett szó, kulcsfontosságú, hogy e, nagyon világos üzeneteket küldjen ez a konferencia. Nem annyira politikai szempontból, hanem sokkal inkább a részes államok részéről fontosak ezek a világos üzenetek, például az aknamentesítés területen, hogy hangsúlyozzuk a jogi kötelezettséget, ez pedig nem határidőkben testesül meg, hanem abban, hogy minél hamarabb mentesíteni kell a területeket az aknáktól, fel kell szedni az aknákat, és az államoknak minden lehető forrást erre kell fordítani, hogy minél hamarabb aknamentesítsék a területeket. Azt, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, ugye itt arra volt szó, hogy a, a nagyon sok állam a 8., 9., 10. évig várt, hogy konkrét lépéseket tegyen, és hát ez nem megfelelő eljárás fontos, és ami pedig a felhamozott aknák megsemmisített élet, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kartahínai csúcs találkozó eh, eh, elhangzon azon államok felé, akik nem tettek eleget a kötelezettségének, hogy sürgősen tegyék ezt meg, és fontos, hogy ezen a konferencián eh, határozott végső időpontok és határidők elhangozzanak. Ami pedig az áldozatok segítését illeti, itt is fontos az időhöz kötött programok bevezetése, fontos, hogy az érintett területeken az áldozatok segítséget kapjanak, de ezen kívül fontos, hogy ezt a nemzeti szinten tegyék meg. Bizonyos országokban az áldozatok megsegítése eh, nem eh, feltétlenül élvez prioritást, de lehet, hogy az egészségügy önmagában sem élvez prioritást. Tehát itt fontos, hogy nemzeti szinten történjen valami. És ami pedig az erőforrásokat illeti, úgy gondolom, hogy a, a, a konkrét lépés, amelyet minden részes meg, tehát az, hogy egy állandó bizottságot feleltünk, amely évente találkozik, és a, a donor államok, a bizottság, az Európai Bizottság vagy más szervezetek től érkező kérdések és problémák egy helyen összefussanak. Ami pedig az Európai Uniót illeti fontos, hogy hogy az Európai Unió közös cselekvési programja, amely az egyezmény végrehajtásának egyetemesítételét célozza, fontos, hogy ez megvalósuljon, méghozzá létező eszközök bevetésével kell ezt elérni. Meg kell vizsgálni, hogy ezek megfelelőek-e ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célokat. Hiszen néhány érintett országban annyira sok az egymással versengő prioritás, a aknamentesítés vagy az áldozatok megsegítése nem biztos, hogy élre fog kerülni, hogyha az étszel kell megküzdeni az adott országban, vagy különböző autóbalesetek miatt más sérültekkel kell foglalkozni, akkor nem biztos, hogy az aknamentesítés vagy az aknák áldozatének megsegítése lesz a legfontosabb cél. Az aknamentesítés nem feltétlenül valósít meg humanitárius célokat. Mit láthatjuk ezt a Falkland-szigetek esetében? hiszen vannak olyan területek, ahol nem veszélyeztetik a közvetlenül a polgári lakosságot ezek az aknák, de vannak olyan területek, ahol igenis olyan aknák maradnak a, a területeken, amelyek veszélyt jelentenek. Van olyan állam is, amely esetében meghosszabbítottuk a határidőt, és ott egy katonai terület környékén továbbra is ezer akna maradt a földben, de hát ez nem humanitárius célkitűzés, hiszen itt nem veszélyeztetnek senkit ezek az aknák. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió közös cselekvési programja a humanitárius kontextuson is felül kell, hogy emelkedjen, tovább kell, hogy menjen ennél. Köszönöm szépen! Most pedig Bütikofer úr kérdez újra. Fél percet tudok adni. Egy kis kiegészítő kérdésem lenne. A görög képviselőhöz szerettem volna majd később egy kérdést feltenni. Van Orden úr? Azt hiszem, hogy az elnökség képviseletében kellett volna még meghallgatnunk a választ. Köszönöm szépen. Az elnökség bilaterális kapcsolatokat tart fenn Görögországgal. Hallottuk most éppen a magyar, magyarázatot a görög delegáltól, és bízunk benne, hogy előrelépésre kerül sor. Remélhetőleg a kartagénai találkozóra a készlet 50%-át sikerül megsemmisíteni. az a konvenció természetesen vonatkozik Görögországra, és vonatkozik ugyanúgy más országokra is, és ez előírja a készletek megsemmisítését egy bizonyos határidőn belül. Belorusszia és Ukrajna szintén meg kell, szembe kell, hogy nézzenek ezzel. Aztán két kérdés stabilitási eszközzel kapcsolatban a jelentéstevőt kérdezem, hogy meg tudja ismételni, amit mondott. Elnézést, hogyha nem voltam világos. Arról beszéltem, hogy az Európai Unió milyen, azt kérdeztem, hogy az Európai Unió milyen álláspontot fog képviselni Kártagénában, és milyen szigorúan fog fellépni. Tudom ugyanis, hogy vannak célok arra, hogy ne, ne csak gyalogsági taposóaknak, hanem, hanem hanem egyéb taposóaknakra is kiterjesszék ezt a tervet, tehát szélesebb körülvé akarták ezt tenni a gépjárművekre hatásos taposóaknakra, illetve hogy a lövedékekre, a lőszerekre, illetve a kazettás lőszerekre is kiterjesszék. Válasz? Hogyha megengedi, akkor elmondanám, hogy ami az egyéb aknákat illeti, tehát nem a gyalogsági taposóaknákat, aknákat, hanem az egyéb taposó aknákat, ez a fegyverekre vonatkozó egyezményre, egyezménynek része. Ez még mindig napirenden van, legalábbis a mi esetünkben ezen területen sikerült nagy előrelépést elérni, ami a hagyományos fegyverekre vonatkozó egyezményt illeti. Nagyon bonyolult, összetett tárgyalásról van szó, és ezt újra kell indítani. Ami a kazettás lőszereket illeti, a tagállamok megosztottak ebben a kérdésben, és nem igazán tudunk közös európai álláspontot ki dolgozni. Egyesek aláírták az ottavai egyezményt, mások nem. Mit akarunk most elérni? Egy jegyzőkönyvet a CCV-vel, ami a legnagyobb használókat és felhasználókat egy jegyzőkönyv aláírására kötelezné, amely nem tiltaná be, de legalább szabályozná a kazettás lövedékeket. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden. Ami az aknamentesítési terv iránymutatásait illeti, azt hiszem, hogy túl korai még eh, elmond, megmondani, hogy ez sikeres volt-e vagy nem. És láttuk ezt a visszaesést. arra vonatkozóan, hogy az zaknamentesítésre összesen mekkora összeget szántak. Az iránymutatásokat eh, bizott bizottsági munkadokumentumként fogadták, fogadtuk el, nem is egészen egy évvel ezelőtt. Mi most a földrajzi egységekkel és delegációkkal vizsgáljuk ezt a helyzetet, és egy hálózatot hoztunk létre aknamentesítési fókuszpontokkal az egyes központokban. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy bizonyos szakértőket jelöljünk ki az, Európai Bizottságon belül, hanem humanitárius segítségnyújtásról van szó, vidékfejlesztési eszközök is felmerülnek itt, hiszen a területek mezőgazdasági termelésre való felszabadításáról is szó van. Kérdés, hogy mennyit sikerült elérni? Mindig várunk legalább egy évet, míg míg erről konkrét számokat mondunk, tehát hogy mennyit költöttünk aknamentesítésre. Aztán vannak nagyobb problémák, vidékfejlesztés területén például. Aztán emellett speciális tréningeket tervezünk kollégáknak, akik a különböző földrajzi programokban dolgoznak, és tovább képezzük őket, hogy ismerjék a helyzetet. Ami a stabilitási eszközt illeti, hogyan lehet ezt jobban kihasználni aknamentesítési célokra? Nos, ezen a területen ugye két terület van, ez a válságra, válságokra adott válaszok, azonban a aknamentesítést általában nem tekintik azonnali fenyegetésnek, e, hanem eltelhet akár másfél év is, míg megkezdődik a munka a terepen úgyhogy ezt nem igazán tudjuk erre használni, pedig ez lett volna 70%-ba, ezt teszi ki 70%-át e, ennek a stabilitási eszköznek, ami a másik 30%-ot kitesz, e, hát itt volt egy egyezmény, amely azt mondta ki, hogy a stabilitási eszköz nem helyettesíti az előzetesen megszüntetett horizontális költségvetési sort, amelyet a szaknamentesítésre tartottunk fönt, ez jelenleg a helyzet. Tekintve azt, hogy hogyan tudjuk biztosítani, milyen álláspontot képviselünk Kartagénában, azt hiszem, hogy itt különös figyelem fog fordulni Oroszország felé, nagyon sokat dolgoztunk ezen. Illetve az Afrikai Uniót tekintve nincs előttem az anyag, de tudom, hogy az Afrikai Unióra vonatkozó stratégiában szerepel az aknamentesítés, a stabilitási részben, ez a kotonúi egyezménynek is része, kollégák foglalkoznak az afrikai térséggel a fejlesztési DG-ben, és tudom, hogy van egy kollégánk, aki korábban az aknamentesítési költségvetési sorért volt felelős, most ő az afrikai területért felelős a fejlesztési főigazgatóságban, talán ő részletesebb válaszokat tud adni. Elnök, köszönöm szépen, van Orden úr. Köszönöm szépen, elnök úr, csak annyit mondanék, hogy nagyon hasznosnak tartom ezt a, tartottam ezt a ma délelőtti kis szemináriumot. Köszönöm a hozzászólásokat és az előadásokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az üzenetet átadjuk. Ez egy hosszú távú probléma, még nem oldódott meg, beszélni kell róla, forrásokra van szükség. Mindemellett biztosítanunk kell azt is, hogy a valódi eh, szükségletekre koncentrálunk. El kell kerülnünk a politikai kampányokat, a szétaprózódást, a saját országainkra való szétaprózódást, hanem a valódi eh, problémákra kell koncentrálni, az aknamentesítésre és az erre nyújtott segítségnyújtásra. Úgyhogy köszönöm az Európai Bizottság ezt a fókuszált, koncentrált álláspontot képviseli elnök. Köszönöm szépen, nagyon érdekes workshop volt ez a délelőtti. Köszönöm mindenkinek a szakértőknek a hozzászólásukat, illetve az előadásukat, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy a következő ülés november 16-án hétfőn lesz 3 órakor. Köszönöm szépen!